<clears throat> dear colleagues, dear guests, Nagyon kevesen vagyunk jelen képviselők, de ennek ellenére javasolnám, hogy kezdjük a munkát. Kezdjük a napirend elfogadásával, és egy módosítást szeretnék bejelenteni. Iván úr sajnos ma délután nem tud jelen lenni, így nem tudja bemutatni az új technológiákról és nylt oktatási forrásokról szóló jelentéstervezetét, majd erre holnap délelőtt kerül sor. Tehát a négyes napirendi pontot áttesszük holnap reggelre a szavazást követően. Ha ezzel az egy módosítással el tudjuk fogadni a napirendet, akkor rendben van. A korábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása november 27-e 2013-as jegyzőkönyv ennek a példánya megtalálható a kiosztott anyagban. Ha nincsenek ellenvetések, akkor elfogadottnak tekintjük. Ami a tolmácsolást illeti, nagyon sok nyelven van tolmácsolás mai nap, de cseh és a balti nyelveken nem kapunk ma tolmácsolást. És akkor most a négyes napi rendi pontra rátérhetnénk. Mint ahogy említettem, ezt holnapra halasztjuk, és az ötös pont következik. Nyilvános meghallgatás az új technológiákról és a nyílt oktatási eszközökről. Erre a nyilvános meghallgatásra a Kulturális Szakbizottság jelenleg folyamatban lévő jelentéséhez kapcsolódik. Itt a digitális technológiák alkalmazása az oktatásban, amelyekkel a korlátok lebonthatók és kreatív tanulási módokat tesznek lehetővé. A oktatásban számos új eszköz áll rendelkezésre az internet révén, akár nyilvánosan, akár fizetett szolgáltatásként. Európa azonban még nem használja ki teljes körűen ezeket az új technológiákat, illetve a digitális tartalomban bekövetkezett fejlődést, ami hozzájárulhatna az oktatási rendszerekben az egyenlőséghez. A kulturális szakbizottság jelentése javaslatokat fogalmaz meg a helyzet jobbítására, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megnyitni az oktatást az új technológiák előtt, a nyilvános oktatási eszközök előtt. Erről múlt szeptemberben tárgyaltunk, és a bizottság is megfogalmazott egy programot ezzel kapcsolatosan számos kihívást határoz meg, így például a kapacitások fejlesztését az oktatási rendszerben, a nyilvános oktatási eszközök rendelkezésre bocsátását, illetve az informatika és az ezzel kapcsolatos berendezések rendelkezésre bocsátását. A szakértőket szeretném most bemutatni. Claudio Dondi az első előadónk. Üdvözlöm! aki a Menon Európai Kutatási és Innovációs Hálózat oktatási szakértője. A következő szakértőnk Willem van Falkenburg, aki a Delfti nyíl, nyílt oktatási csapat vezetője, illetve Harald Melcher, a az M2 More Kft. berlini cég kiadó ügyvezető igazgatója. Először tehát meghallgatjuk a szakértőket 10-15 percben. Kérem, hogy ne nyújtsák hosszabbra, mert egyébként félbeszakítom, és akkor ezt követően kerülhet sor vitára, amire a szakértők ismét reflektálnak, reagálnak, és végül a Európai Bizottság képviselője kap majd szót, úgyhogy Dondi úré elsőként a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim! Nagy örömömre szolgál, hogy eljöhettem ma, és a szakbizottság előtt beszámolhatok a meghallgatás témájában kialakult véleményünkből a cím. Az igazából idézi az Európai Parlament jelentés tervezetének egy pontját, a kettes pontot. Az oktatási intézmények felhívása olyan környezet kialakítására, amely az innovációt befogadja. Úgyhogy az én előadásomnak a címe, hogy valóban nyílt-e és fogadóképesek-e az európai oktatási intézmények, hogy a nyílt forrású oktatási anyagokat fogadja. Amikor most erről a témáról beszélek, akkor mm, olyan emberek előtt beszélek, akik az oktatásban a technológiai eszközök használatát üdvözli, és üdvözli ezt az új energiát az európai szintű intézményi szakpolitikákban vagyis az új technológiák és nyílt oktatási források témáját. A bizottság nemrég adott ki egy közleményt, és ez véleményem szerint jelentős előrelépést bizonyít hiszen mutatja az európai szintű támogatást az IKT támogatásában az oktatásban, és a nyílt oktatási forrásokkal dolgozó anyagok támogatását. Nem ez az első ilyen jellegű dokumentum, de ennek stratégiai értéke van, hiszen most szélesebb körben értelmezik az oktatást. Minőség, IKT és az nyílt oktatási segédanyagoknak lehetősége van, hogy fokozzák az oktatást, fokozzák általában az oktatás és a képzés minőségét. Fontos volt ez a közlemény, hiszen technológiákra és a technológiai fejleményekre szükség van a társadalomban. Ezek hozzájárulnak a mindennapi életünkhöz, szakmai tevékenységünkhöz, és hasonló módon hozzájárulhatnak, miért is ne, az oktatáshoz is. Hatos, hatékonyságot sokszor túl egyszerűen értelmezzük. A technológia lehetővé teszi, hogy új szervezési módokat alkalmazzunk. És végül, de nem utolsó sorban, az egyenlő hozzáférés, a bevonás, ez is egy olyan dimenzió, ami azt jelenti, hogy kinyitjuk, megnyitjuk az oktatást, megnyitjuk például a szabad egyetemeket mindenki számára. Úgyhogy ez a dokumentum eltér a korábbiaktól. A korábbiak csak hangsúlyozták az IKT lehetőségét, a hozzáférés biztosítása tekintetében, a tanulás fölgyorsítása tekintetében. Ez a dokumentum az oktatást, mint egészet tekinti, és ezt nem szabad, hogy elfelejtjük. elfelejtsük. Viszont az igazi kérdés az az, hogy ez a dokumentum, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb dokumentumok, például a parlament jelentése, elégséges lesz-e arra, hogy föntartsa, elérje és föntartsa, mert valószínűleg a föntartása gyenge pont, föntartsa a jogalkotók figyelmét minden intézményi szinten a szisztemikus IKT lehetőségek tekintetében, hogy megerősítse és minőségi változást okozhasson az oktatási rendszerben. Vagy pedig már megint csak valamilyen kis projekt formájában megjelenő hatása lesz ennek az új kezdeményezésnek is az oktatási rendszerben. A dokumentumban a szakpolitikai ambíciók jelentősek. Kérdés, hogy ezeket más eszközök is fogják -e kísérni, amelyek lehetővé teszik és ösztönzik majd a változásokat, amelyek valóban lehetségesek a nyílt oktatási források használatával. Ugyanakkor a politikai eszközök háttere is nagyon fontos, majd az előadásom végén térek rá erre a konkrét témára. Vannak legitim kételyek, hiszen a múltban az IKT használata és a nyílt oktatási források használata tekintetében nagyon rövid életciklusa volt az új kezdeményezéseknek. Két-három évig kaptak figyelmet ezek a témák, aztán a politika más fontos problémákkal kezdett foglalkozni, amelyek persze hatnak a oktatásra, a továbbképzésre és az élethosszig tanulásra. Az, hogy most szisztemikusan vizsgáljuk, hogy az IKT-t hogyan tud foglalkozni például az iskolai lemaradás, lemorzsolódás felszámolásával, a felnőtt képzéssel, egyéb fontos indikátorok, amelyeken mérni lehet az oktatási rendszer hatásosságát. Mostanáig ilyet még nem láttunk. Lehet, hogy aki a szakmában dolgozik, nem tudja elég jól megmagyarázni. Az is lehet, hogy mindezt az a tény magyarázom, hogy nem tudunk a pozitív eredményekről bizonyítékokat felmutatni. Minden esetre miért nem lehet nagymértékben bizonyítékokat felhozni? Ennek az oka valószínűleg az, hogy mindig csak egy témával foglalkozunk, és nem az egész átfogó kérdéssel. Tipikus sok, sok országban gyorsan megtörtént a technológia befektetés, megtörtént a képzők kiképzése, az érdekelt felek összeültek, de minden csak lépésenként külön-külön elkülönülten történt, és így nem lehetett elérni azt, amit én úgy nevezek, hogy a megfelelő hőmérséklet a sikeres folyamat ösztönzéséhez. Sokféle olyan folyamat van kémiában, vagy a fizikában is, amikor megfelelő hőmérsékletre van szükség, és a társadalmi a társadalmi átalakulásban is szükség van a megfelelő hőmérsékletre megfelelő hőmérséklet akkor alakul ki, amikor a forróság megszűnik, és mielőtt mindenki lehűlne. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most, most itt van a megfelelő lehetőség arra, hogy elérjük ezt a megfelelő hőmérsékletet. Ehhez persze konvergálnia kell az összes intézményi szereplőnek, és minden döntéshozó ugyanolyan iskolai, egyetemi, képzési központi szinten kell, hogy gondolkozom. Van még egy téma, amit a szervezése kapcsolatban el kell, hogy mondjak. Nagyon sok megszorítás sújtotta azokat a szerény programokat, amelyek valóban innovatív IKT felhasználást lett volna lehetősége. Láttuk, hogy több országban van jelentős IKT használat, de hogy valóban teljes mértékben kihasználják-e az IKT lehetőséget, ezt nehéz értékelni. a strukturális hiány, időhiány, oktatók kompetenciájának a hiánya, pénzügyi megszorítások, helyi érdekelt felek támogatásának hiánya. Gyakran hallani, hogy az oktatók azt mondja, hogy akarunk valamit csinálni, de a szülők azt mondják, hogy szeretnék, hogy a gyerekei koncentráljanak az alaptananyagra és a vizsgákra. Azt is fontosnak tartom, hogy az érdekelt feleknek a hálózata, tanárok, tanulók, szülők, munkadók, nekik is ismerniük kell ezt a folyamatot, és be kell, hogy avatkozzanak, aktívan részt kell, hogy vegyenek ebben a folyamatban, amiben a megfelelő hőmérsékletet próbáljuk elérni. És most átérnék a következtetésekre. Ezt az új szakpolitikát hogyan kell majd végrehajtani ahhoz, hogy valóban eredményeket lássunk. Először is innováció. Most innováció bejelentő szakpolitikákat látunk. A szakpolitikai dokumentumok nagyon széleskörűek, ambiciózusak, nagyon ösztönzőek, de nincsenek olyan szakpolitikák az esetek legtöbbjében, amikor többféle dolgot, aminek alapján többféle dolgot meg lehetne változtatni. Például az alaptananyagot meg lehessen változtatni, a tanári fölkészültséget, hogyan lehet a tanárképzést, hogyan lehet változtatni, a minőségbiztosítási keret, a jelentésben is, a parlamenti jelentésben is nagyon helyesen szerepel, úgy, ahogy a bizottsági közleményben is, hogy a minőségbiztosítási rendszereket még mindig úgy használjuk, hogy a, ezek a minőségbiztási rendszerek nem a fővonalnak tekintik az IKT-t az oktatásban, hanem egy részt lefedő eszköznek. Pedig hozzáadott értéket biztosíthat az IKT. A minőségbiztosítást nem gondoljuk teljes mértékben újra. Nem gondoljuk újra általában, hogy az oktatás ebben az évszázadban hogyan kell, hogy kinézzen. És éppen ezért hogyan kérhetjük azt az oktatási intézményektől, hogy legyenek készek az átállásra, amikor egy sor előírás súlya alatt kell, hogy dolgozzanak. Az tanulás értékelése, tanulási folyamatok értékelése is változ, változnia kell ennek is, hiszen amikor évvégén van csak értékelés, akkor nehéz ösztönözni a tanulást. Nehéz kihasználni teljes mértékben a technológiákat a elő, menettel értékeléséhez. Mindezt persze meg lehet tenni a technológiai eszközök segítségével, ezt tudjuk mindannyian. Úgyhogy ez az első tényező, hogy a szakpolitika tegye lehetővé az innovációt. A második tényező, innováció orientált vezetés az iskolai szinten. Nagyon jó példa erre az Európai Iskolai Vezetők Szervezete, és az iskolák átalakításán dolgoznak egyetemi szinten. Nagy az érdeklődés, de az IKT még mindig nem része a bolonyai folyamatnak. Nagyon marginális a bolonyai folyamatban. Ez is nehézséget okoz természetesen. Harmadik feltétel. Innovatív oktatók együttműködő hálózata. Az iskolai szektorban van erre egy jó példa, tehát ezek a, azok az oktatók, akik a technológiát használják az oktatásban. Szisztematikusan támogatnunk kell a, ezeket az oktatókat. Bár a vitában az utóbbi hónapokban inkább a tömeges aspektusra helyeztük a hangsúlyt. Szerintem a mikro innovációt, a gyökerektől induló mikroinnovációt támogatnunk kell, hiszen a, az oktatók nagy eh, számát lehet így mobilizálni. Végül az a lehetőség, hogy nagymértékű európai kezdeményezéseket lehessen ösztönözni és támogatni, különféle alapok segítségével ezt végig kell gondolni, hiszen ahhoz, hogy ezt a bizonyos szükséges hőmérsékletet elérjük, hosszú távon működő zászlós hajó projektekre is szükség van. A jelenlegi Erasmus Plus program a jelenlegi struktúrájában a Horizon 2020 az már más megközelítést alkalmaz. Fontosnak tartom, hogy a konvergenciás erőfeszítések legyenek láthatóak. A pilota projektek teljesen legitim szerepet kapnak ebben a programban, kisebb projektek az intézmények kisebb köre számára, de meg kell, hogy próbáljuk stratégiai, szisztemikus kezdeményezéseket is indítani, például az iskolai csereprogramok vagy partnerségi kapcsolatok, hogy hosszú távon is el tudjuk érni a céljainkat. A támogatás tekintetében az IKT és a nyílt oktatási források felhasználása szempontjából azért nem szabad elfelejteni, hogy a alapvetően fontosak az oktatók és a képzők, akik persze változnak, változik a szerepük is. Személyre szabott lehetőségeket kell kialakítani. A oktatási és tanulási folyamat is személyre szabottá kell tenni. Tehát amikor valami tömegeknek szól, akkor is úgy kell kialakítani, hogy személyre lehessen szabni. Utolsó megjegyzésem, hogy az IKT használata a felsőfokú oktatás nemzetközi szintű tételében egy rendkívül fontos, nagyon nagy a lelkesedés most ebben a tekintetben. Most egy olyan modellt javasolnék, amelyben egy egyetem tudást továbbít. Általában egyébként Egyesült Államokban működő egyetemek használják ezt, de most már az európai egyetemek is megkezdték ezt. Tehát a MOOCs a virtuális szabad egyetemek rendszerét most már az egy, európai egyetemek is kell, hogy kövessék a bolonyai folyamatba, és ezt be kell venni, és így az oktatási intézmények szisztemikusan tudnának együtt dolgozni. Gondolkozzunk ezen el, hogy ez a multikulturális együttműködési európai tapasztalatot használjuk föl arra, hogy virtuálisan fokozzuk a mobilitást vagyis Európából, illetve Európa és a világ többi része között alternatív modellként alkalmazhatnánk a felsőoktatásban. Szerintem ez egy olyan lehetőség, amit nem szabad elvesztegetnünk. Szeretném felhívni a figyelmet a mai meghallgatáson is arra, hogy rendkívül hatása lehet ennek. Akkor egy kritikus, felelős megközelítést javaslunk. Teljesen tudatában kell, hogy legyünk, hogy az IKT és a nyílt oktatási források azok nem veszik át a kormányok feladatát, de jelentősen csökkenthetik a polgárok számára az oktatás költségét. Ezért a hozzáférési aspektus nagy érték, ezt hangsúlyozni kell ebben a folyamatban, de ez nem jelenti azt, hogy a minőség nőni fog, ez nem jelenti azt, hogy a relevancia nőni fog. Azt kell, hogy garantáljuk, hogy a technológia hatása a, biztosítja a hozzáférést, és tartani kell a oktatás minőségét is. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Dondi úr. Most pedig megadom a szót Falkenburg úrnak. Microphone is on? Yes. All right. The, I, I gave my, the title of my presentation. A prezentációm címe egy kicsit provokatív. Azt mondom ugyanis, hogy az oktatás jövője online. Hát biztos, hogy nem csak online lesz, de mégiscsak ezt a provokatív címet választottam. Nézzük most a hátteremet. Az egyetemen, ahol dolgozom, az online és nyílt egyetemi kép, kérdésekért felelek, illetve más hasonló projekteket felügyelek. Nézzük meg azt, hogy a világban a jövőben úgy tűnik, hogy 2030-ra kb. 400 millióan lesznek a felsőoktatásban. Ez pedig azt mutatja, hogy problémák is lesznek, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy nagyon sok fiatal mást vár az egyetemektől és általában az oktatástól ugyanis ők egész nap a Whatsappot, a Facebookot, a Twittert nézik, és mi mégis ugyanígy tanítunk még, ahogyan ezen a képeken láthatjuk. Ez egyébként az én egyetememen készült ez a kép. Én azt hiszem, hogy a legtöbb egyetemen még most is ilyen formában tanítanak, és ennek meg kellene változnia. Az elmúlt két évben azt a múkokkal foglalkoztunk rengeteget, ezek a virtuális szabad egyetemek, itt vannak erre példák, én nekem ez tetszik, ugyanis ez azt mutatja, hogy az emberek odafigyelnek végre arra, hogy mi is történik. Itt van a MOOC leírása, különböző definíciók vannak ezzel kapcsolatban, de tulajdonképpen minden egyes betűt különbözőképpen lehet lefordítani vagy értelmezni, és gyakorlatilag minden online kurzust most MOOC-nak hívunk, de mm, ez valójában nem más, mint az online tanulási forma. Nagyon sokan, illetve az előttem szólók is elmondták, hogy a múkot nagyon is figyeljük most. Több mint ezer ilyen van már a weben. A legtöbb egyébként amerikai, különböző nagy platformokon jelennek ezek meg, amennyiben az európai platformokat vizsgáljuk, hát nagyon kevés van ilyen. A Future Learning, az Egyesült Királyságból van egy német példa is, van egy francia, a Numerik, de ez még mindig nagyon kevés, nagyon kis számú résztvevő ezen a piacon. Érdekes azt is megvizsgálni, hogy amikor csak technikai vagy technológiai szinten kínáltunk ilyen kurzusokat, főként mérnökképzésben, de most már rengeteg fajta képzésben képzést lehet folytatni online. De tulajdonképpen nem csak a MOOC-ról van szó, nem csak az online kurzusokról, virtuális szabad egyetemekről, hiszen eh, most minden egyetemi eh, vezetőség erről beszél, ez jó, de ugyanakkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy más is létezik, nem csak a MOOC-ról kell beszélnünk. Ott van az online kurzusok eh, például, tíz éve egyre nagyobb szerepet töltenek be, és egyre több, egyre nagyobb piaci részt töltenek be. 2003-ban 11%-ot tett ki az USA-ban, 2011-ben pedig már 32%-ot tettek ki ez az arány. Nem láttam egyébként ennél újabb statisztikákat, de feltételezem, hogy most még magasabb ez az arány Európában. A bizottság minden bizonyal tudja a pontos számokat, statisztikákat, de az biztos, hogy itt Európában ebben a területen lemaradásban vagyunk. Tehát oda kellene figyelnünk erre, ugyanis a MOOC vagy a virtuális szabad egyetemek itt maradnak velünk, nem fognak csak egyszer csak eltűnni. Négy egymáshoz kapcsolódó fejleményről szeretnénk itt beszélni, az online tanulási formák, az online distance education, illetve a virtuális szabad egyetemek összekapcsolódnak, és egymással is kapcsolatban állnak. Ami pedig a terminológiát illeti, hát ebben is nagyon sok az átfedés. A saját egyetememen mi főként mérnökképzéssel foglalkozunk, a mi missziónk az úgy néz ki, hogy a világot szeretnénk oktatni, és ez az online formákon keresztül lehetséges. Szeretnénk nyitottak lenni, és ugyanakkor az ICT, illetve az IKT-re is nyitottak vagyunk, illetve a kutatásra. Tehát nagyon sok nyílt tevékenységet kívánunk folytatni. Amennyiben megnézzük a az oktatási portfóliónkat, 90, illetve 19 ezeren tanulnak a kampuszunkon, ez a legnagyobb területe az egyetemi tevékenységünknek, de van itt kettő olyan projekt is ezen belül, amely online képzéshez kapcsolódik. 2007 óta 120 online kurzust folytatunk, itt igazából nincsenek, tehát ezek csak feltöltött anyagok, nem lehet interakcióba lépni a tanárokkal. Most kezdjük, kezdeném el a múkot ismertetni, több mint 80 ezer 80 e, ezeren jelentkeztek erre, és 4 ezeren már be is fejezték ezt a fajta oktatást, de a kreditrendszerben ez még nem elérhető. Tavaly kezdtük el az online oktatást két fakultásról 11 kurzust lehetett elérni. Érdekes azt látni, hogy 30-an igazából a campuson laknak, de mégis online kívánnak egyetemre járni. Ez nagyon érdekes fejlemény, ugyanis amennyiben egy online formát hoz be az egyetem, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy új ö, diákokat vonzunk az iskolához. Az is lehet, hogy a már a, az egyetemen tanulókat ö, tudjuk ebbe a formába jobban bevonni. Nézzük meg, hogy hogyan is néz ki a jelenlegi helyzet. Összehasonlítottuk ezt a közlekedéssel. Az első autók motorja az tulajdonképpen úgy nézett ki, mint egy lovas kocsi csak épp a lovat szedték le róla, aztán ugye jött a Ford, és ezzel megnyílt a lehetőség a sorozatgyártás előtt, és egy újfajta életstílust hozott ez magával, vagyis, hogy az emberek messze lakhattak a munkahelyüktől. Hogyha ugyanezt az oktatásban nézzük meg, ugye a campus tekinthető a hagyományos formának, az első fejlemények tulajdonképpen nem jelentenek igazi újítást, csak egyszerűen annyit, hogy a meglévő forrásokat tesszük fel online. De a sorozatgyártással mit is lehet összehasonlítani? Hát a MOOC a Virtuális Szabad Egyetem megjelenését. Ez pedig új networkök kialakulásához vezet, különböző egyetemek együttműködését hozza magával, közös kurzusok létrehozását, vagy egymás kurzusainak felhasználását. És ez a jövőben továbbra is így lesz. De új modellek is kialakulhatnak, a különböző egyetemek a saját speciális helyzetükre fogják hozzáigazítani a virtuális szabad egyetemek világát. Tehát egy egészen új fajta megköve, megközelítést fognak alkalmazni. Az emberek nagyobb interakcióba lesznek egymással, és talán egyszerűbb is lesz az emberek számára az, hogy egyetemen tanuljanak, egyszerűen azért, mert ezt online meg lehet majd tenni, és ez így sokkal egyszerűbb. A saját egyetememről beszélve, a következő feladatunk az, hogy az Open Online portfóliónkat tovább szélesítsük a következő két év során, és próbáljuk meg a master programjainkat, vagy a mesterkurzusainkat online kurzusokkal felváltani. Számunkra rendkívül fontos a nemzetközi diákok megjelenése nem csak Európából, hanem máshonnan is. Van például egy vízgazdálkodási mesterkurzusunk, ahová Indonéziából, illetve Afrikából is jönnek diákok, ugyanis ez egy szakértői program, és ezzel tulajdonképpen pozícionáljuk az oktatási piacon is az egyetemi kurzisainkat, tehát ebben eléggé sikeresek vagyunk. Azt is láthatjuk, hogy nagyon sok minden változóban van, nem tudjuk, hogy pontosan hogyan is történik majd meg ez a változás, tehát fontos az, hogy az oktatást, illetve a fejlesztést és a kutatást ráirányítsuk az online tanításra, kurzusokra, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet ezeket tovább javítani. Egyelőre még ebben sok út áll előttünk. És végül pedig Thomas Friedman-től szeretnék idézni, aki azt mondja, hogy az átlagon felül kell emelkedni, ez igaz, hogy az európai egyetemeknek el kell indulniuk ezen az úton, ugyanis, hogyha a világban a legjobb kurzusok online jelennek meg, akkor az emberek nem fognak Európában tanulni, az európai diákok sem, hiszen ezt megtehetik más egyetemeken is a világon bárhol. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig Melcher úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és beszámolhatok néhány dologról. Az előttem szólók hagytak még egy kis időt nekem, de ezt nem kívánom teljes mértékben kiaknázni. És ha megengedik, akkor most németül folytatnám. Itt most egy nagyon átfogó kezdeményezésről beszélünk, és ezt egy kicsikét fókuszáltabban kéne megközelíteni, hiszen vannak olyan szempontok, amelyekről nem esett szó az előttem szólók előadásában. Így például az iskolai oktatással kapcsolatosan a nyílt oktatási forrásokról, a digitalizálásról, másrészt pedig a szakmai fejlesztők bevonásáról, akik a digitalizálás, digitalizálás folyamatában nagyon fontos szerepet kaphatnának. Az a kezdeményezés, hogy megnyissuk az oktatást, nagyon komolyan előtérbe helyezi a nyílt oktatási források kérdését, és emellett még egyéb szempontokat is figyelembe kell venni. Nagyon fontos, hogy ez a kezdeményezés mindenféleképpen üdvözlendő, remélem, hogy a nagy többség ezt majd támogatja az önök körében. Ugyanakkor viszont azt is tisztán kell látnunk, hogy Európa némileg elmarad más kontinensekkel összehasonlítva, ami a digitális berendezések, a digitális tartalmak felhasználását illeti az oktatás területén és erről egyébként már részletesen szóltak a különböző munkaanyagok és jelentések, amelyek önök előtt is megvannak. Itt arról kellene vitatkoznunk, hogy hogyan tudjuk megközelíteni, hogyan tudunk felzárkozni más kontinensekhez ezen a területen. Az elemzés számos pontjával egyet lehet érteni. Egyes pontokon azonban az anyag nem kellő részletességgel vizsgálja a jelenlegi helyzetet és annak okait. Az, hogy milyen intézkedésekkel lehet a jelenlegi helyzeten javítani, hogyan lehet megnyitni az oktatást ezek révén, nagyon fontos ebből a szempontból, hogy az összes szereplőt bevonjuk az oktatási intézményekben, átfogó an vezessük be a digitális berendezéseket az osztálytermekben, és ehhez egy teljesen átfogó, integrált megközelítésre van szükség, nem elsősorban a rövidtávú projektekre kellene helyezni a hangsúlyt, hanem egy hosszabb távú, jövőbe tekintő megközelítést kellene alkalmazni. Az elemzés helyes megállapításokat is megfogalmaz, ami az ENSZ szakértők által elmondottakat, illetve a szakértők munkáját illeti, Európában a nemzeti oktatási rendszerek meglehetősen eltérőek, és az is kétségtelen, hogy meg kell könnyíteni a teljes mértékben digitális tartalmakhoz való hozzáférést és az, ezek alkalmazása során a jogbiztonságról is gondoskodni kell, annak érdekében, hogy észszerűen fel lehessen használni a digitális eszközöket, digitális médiát. A különböző technikai berendezések, a device-ok, a notebookok, -ok, táblagépek, okostelefonok, stb. gyakorlatilag semmit nem érnek, hogyha nincsenek megfelelő tartalmak. Én éppen ezért egy kicsikét kritikusan szemlélem azt, hogy a nyílt oktatás elsősorban a nyílt oktatási forrásokra helyezi a hangsúly, hangsúlyt, és más szempontok kevésbé kapnak szerepet vagy súlyt az elemzésben. És ezzel gyakorlatilag nem minden lehetőséget használunk ki. Ezek az eszközök nem jelentenek egy általános gyógymódot, gyógymódot az oktatásban jelenleg megnyilvánuló hiányosságok orvoslására, mégpedig a következők miatt. Képzeljük el az iskolai helyzetet. 30, 13 éve beszélünk egy teljesen átfogó ö, iskolai ö, kötelezettségről. Itt nagyon fontos lenne ugyanakkor, hogy egy következetes rendszerbe fogjuk össze a különböző tartalmakat, és az ilyen nyílt oktatási eszközök kifejlesztésével foglalkozó tanárokat ne terheljük túl. Vannak olyan tanárok, amelyek, akiknek a tanítás mellett komoly felkészülési követelményeknek és utólagos értékelési követelményeknek kell megfelelniük, és esetleg a rájuk nehezedő nyomás következtében olyan anyagokat fejlesztenek ki, amit más tanárok nem tudnak vagy nem akarnak felhasználni. Nagyon fontos éppen ezért a befogadás erősítése, annak érdekében, hogy az oktatást egyre inkább át tudjuk állítani a digitális platformokra fontos, hogy a közvetlen iskolai tartalmak kapjanak hangsúlyt. A tanárok nem a média tartalmak kialakításának szakértői, vagy az e tartalmak kifejlesztői. A szakértők és a tanárok viszonylag csak korlátozott időt fordíthatnak ilyen anyagok elkészítésére, kidolgozására, és egyébként itt iskolánként meglehetősen eltérő a helyzet. Tehát ilyen hiányosság következtében az anyagokat más tanerők nem tudják megfelelően alkalmazni. Tehát ezzel a kérdéssel mindenféleképpen foglalkozni kell. Ki legyen felelőse például az ilyen tartalmak aktualizálásáért? Hogyan lehet biztosítani a tartós finanszírozást? És a legtöbb projekt gyakorlatilag tényleg csak projektként működik, nevezetesen, hogy meghatározott időtartam alatt érvényesül, és előbb-utóbb vége van. Ha a finanszírozási források elapadnak, akkor a projekt nem folytatódik, és az addig elkészített anyagokat aztán senki nem használja fel. És ez egy feloldhatatlan probléma, hogy eh, ha ezeket az anyagokat eh, valóban széles körben akarjuk alkalmazni, akkor eh, a nyelvi változatok sokféleségére is gondolnunk kell. A szerzői jogi és egyéb jogi kérdéseket is érinteni kell, de épp úgy a megbízhatóság kérdésével is a különböző komplex oktatási modulok kapcsán az OER önmagában nem lehet kulcsa a hatékony oktatásnak. És ezzel nem tudjuk elérni a kritikus tömeget sem a digitális modellekkel kapcsolatosan. Éppen ezért én azt javasla, javasolnám, hogy az Open Up Education kezdeményezés alapján a kutatási és fejlesztési szempontokkal is foglalkozzunk annak érdekében, hogy egy észszerű OER koncepciót tudjunk kidolgozni az európai oktatás számára. A szakértő fejlesztők, szakmai fejlesztők munkáját is be kell vonni a kezdeményezésben. És ha mindezt figyelembe veszük, akkor eléggé meglepő, és ezt kritikusan kell szemlélni, hogy a szakmai terjesztők, kiadók és a többi a és ezt a koncepciót gyakorlatilag senki nem veszi figyelembe, nem folytatja. És különösen sajnálatos, hogy a profi szerzők, akik már tízezer nagyságrendben működnek Európában, az ő véleményüket sem veszik figyelembe. És a jelenlegi koncepció ugyan vonzónak tűnik, ugyanakkor gondolni kell az infrastruktúra kiépítésére is, illetve a rendszer kiterjedtségére. A know-how megvan Európában, ugyanakkor viszont a teljesítő képességet ez, a teljesítő képességen ez nem nyilvánul meg, és ez eléggé elkeserítő ugyanis a az iskolák nagyon gyakran ragaszkodnak a régi modellekhez, vonakodnak attól, hogy újabb modelleket fejlesztenek ki, vagy alkalmazzanak, és ez is oka annak, hogy viszonylag kevés digitális eszköz áll rendelkezésre. A helyzet nem megfelelően koordinált a digitális átálláshoz, és ugyan sokan vannak már sokan kerültek közel a digitális eszközök alkalmazásához, de ehhez további, továbbképzési intézkedésekre is szükség van. Annak érdekében, hogy a tanárokat felkészítsük, illetve az iskolákat is technikailag felkészítsük, azokat különösen, amelyek egyelőre még nem rendelkeznek internet kapcsolattal, vagy nem megfelelő sebességű kapcsolattal. Ezen kívül gondoskodni kell a megfelelő digitális tartalom kidolgozásáról. Ez egy alapvető kérdés, és nem meglepő, hogy egy ilyen helyzetben még nem alkalmazzák az iskolák sokkal szélesebb körben ezeket az eszközöket. Tehát egy következetesebb koncepcióra van szükség, illetve meg kell vizsgálni, hogy milyen további intézkedéseket kell kidolgozni ennek érdekében. Tovább menve az OR-ekkel kapcsolatos egy másik központi kérdést is tisztázni kell. A fenntartható és megfelelően működő üzleti modellek kérdését, illetve a finanszírozás kérdését is meg kell vizsgálni belátható időn belül vagy közvetlen állami támogatást kell előirányozni, vagy alapítványokat bevonni, például a KAM akadémiához hasonlóan, ami az Egyesült Államokban működik, illetve az egyszeri, nagyon gyakran csak egyszeri projektekre kerül sor, ahol csak egy adott alkalommal használják ezeket a lehetőségeket. Ez egy nagyon vonzó modell, és nagyon fontos, hogy megfelelő keretfeltételeket is alkalmazunk, a konnektivitás, a számítógépek biztosítása minden osztályban, és annak fontosságát is alá kell húzni, hogy az infrastruktúrát sem szabad elhanyagolni, gondolok itt a szerverekre. Hiszen attól, hogy egy tanuló táblagépet kap az iskolában, még nem beszélhetünk teljesen digitális oktatásról itt műszaki és finanszírozási költségkérdésekről is szó van. Megfelelő pedagógiai modelleket kell kialakítani. Faltenburg úr már bemutatta az egyetem működését, és az az alap, illetve oktatásban még nagyobb az elmaradás. Nagyon fontos, hogy néhány éven belül már kézzelfogható eredmények szülessenek. És végezetül minden tartalom előállítót, kiadót, ügynökséget és nyílt oktatási eszközfejlesztőt is be kell vonni a folyamatba. Egy erre vonatkozó modellt is javasoltam, nevezetesen egy nemzeti országos képzési hálózatot, amelyen belül a tartalmakat összehangoltan lehetne kidolgozni és gondozni, és ennek része a szerverek harmonizálása, a hozzáférés harmonizálása. A finanszírozás pusztán költségtérítéses alapon történhetne, tehát nem nyereségorientált módon, és a tartalomszolgáltatók szolgáltatók portáljai egymással versenyezhetnének, de azért ezek harmonizált módon működnének. Egyelőre csak egy portál működik. Ettől milyen hatás várható? Mindenféleképpen meg kell akadályozni a verseny torzulását, és a nyílt oktatási eszközök alkalmazásánál a minőség ellenőrzött és a minőség biztosítás feltételeit is ki kell alakítani és ezzel automatikusan biztosíthatjuk a magas színvonalat, és azt, hogy az oktatás a legjobb szolgáltatókat vegye igénybe. Németországban már az első lépéseket megtettük egy ilyen rendszer kialakítása felé, és nyilvánvalóan ezek a modellek sokkal, illetve ezek a rendszerek könnyebben modellezhetők, mint a könyvek, és a nemzeti tantervben is megfelelő alternatívákat kell felvenni. A kis modulokat vállalkozói alapon lehetne kínálni, megteremteni az ilyen tartalmak globális alkalmazását és a mi vállalatunk, az elnök asszony félbeszakítja az előadót, a mi vállalatunk is egy ilyen modellen dolgozik most éppen szolgáltatókkal közösen. És végezetül egy szót engedjenek meg. Nézzük meg a szemantikus keresések szempontját. Az Open Up Education program keretében linkszerverek, portálokra teszünk javaslatot, és a közeljövőben megfelelő eljárások, keresési eljárások is rendelkezésre állnak a Google-höz hasonlóan, és ezáltal további tartalmakat is kínálhatunk, amelyek között a felhasználók szabadon válogathatnak. És ezzel, hölgyeim és uraim, befejezésképpen még annyit. Kérem, tegyék lehetővé, hogy az oktatás összes szereplője bevonása kerüljön, és ebben mi is örömmel vállalunk szerepet, és gondolom, hogy más médiához, kiadó vállalathoz hasonlóan efelől biztosíthatom önöket, és ehhez e, az együttműködéshez kínál kiváló kereteket az Open Up Education program. Köszönöm szépen. Mécsa. Köszönöm szépen. És most a kollégáknak megvan a lehetőség arra, hogy felszólaljanak. Már el is kezdeném két kérdéssel. Feltenborg úrhoz szól a ké- az első kérdésem említette azt a trendet, hogy egyre több egyetem, vagy legalábbis speciális egyetem online kurzusokat kínál. Mit jelent ez az egyetemek képe tekintetében az Európai Unióban? Várjuk azt, hogy azok, amelyek nem igazán akarnak online kurzust indítani, el is fognak tűnni. Milyen a versenyhelyzet a kétféle egyetemcsoport között? Tehát azok, amelyek a legjobb kurzusokat fölteszik online és azok között, amelyek nem. Erről szeretnék többet tudni. És most németre váltok. Melcher úr említette a szerzői jogi kérdéseket, amelyeket tisztázni kell. Megkérdezném, hogy erre vonatkozóan vannak-e elképzelései a megoldást illetően, Yes, Mr. Falkenburg. Falkenburg úr. Köszönöm a kérdést. Hogyha megnézzük a hagyományos európai egyetemet, vagy legalábbis Hollandiában, a tanulók 70%-a abból a régióból érkezik, ahol az egyetem található. Ez így nagyon sok egyetem fönnmarad, de nem tudják megszeretni a legjobb tanulókat, mert nem nincsenek fönn online kurzusokkal, és így nem érnek el hozzájuk a legjobb tanulók. Tehát egy regionális egyetem és a nemzetközi szinten csúcson lévő egyetemek közti különbség fog kialakulni. Yeah, your second question. Második kérdés. szerzőjogi kérdések, meg kiadói jogi kérdések ezekre vonatkozott, illetve hogy vannak-e megoldások arra, hogy megadjuk a problémákat a digitális média tekintetében. gazdasági és kereskedelmi aspektusokat kell vizsgálni a szerzőjogi témák esetén. nem valószínű, hogy könnyű átállni a jogalkotási aspektusból. Figyelembe kell venni a megfelelő jövedelmet azoknak, akik többféle módon tartalmat kínálnak, akár digitális módon is. Hogyha ezt a problémát sikerül megoldani, akkor megoldjuk azt a kérdést is, hogy a szerzői joggal mi a helyzet. Először a gazdasági vagy anyagi kérdést kell megoldani, gondoskodni kell a szerzők, a kiadók számára megfelelő jövedelemről, illetve a technikai megoldást kínálók számára megfelelő jövedelemről, és ezt követően könnyű lesz megoldani a szerzői jogi kérdést. Jelenleg szigorú a szabályozási helyzet, kezdeményezésekre van szükségünk, hogy jobb eh, megoldásokat találjunk a digitális éra számára. Az Opening Up eh, Education munka dokumentumban szerepel ez, szerintem tovább kell dolgozni ezen a kérdésen. Oké. Okay. Uh, Elnézést kérek, egy másik szakbizottságra kellett, hogy menjek, és onnan szaladtam át. Úgy láttam, hogy a kollégák most nem kérnek szót. Markus Korea, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Rövid kérdésem lesz a szakértőkhöz. Szinte mindenki hangsúlyozta, hogy lemaradás van az Európai Unió részéről, elsősorban az Egyesült Államokkal szemben, de más országokkal szemben is azt szeretném megérteni, hogy a szakértők szerint mik az első lépések ahhoz, hogy ezt a lemaradást részben legalább behozzuk az Európai Unió számára. Szubszidiaritás kérdéséről van szó. Már alapban is elég sok a különbség a tagállamok között, európai országok között, mások a törvények, más szinten működik az oktatás, alapoktatás, felsőoktatás, egyetemi oktatás, és már ez is ugye az Egyesült Államokkal vagy más nyugati államokkal való összehasonlításban hát, hátrányt okoz. Van-e önök szerint egy-két olyan aspektus, amelyen azért érdemes lenne dolgozni? Thank you. Köszönöm. Következő hozzászóló, asszony, tessék. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Hasonló a kérdésem, és még egyszer az iskolai rendszerre vonatkozik, tehát nem a felsőoktatásra, hiszen az egyetemekkel kapcsolatosan elmondható, hogy a professzorok viszonylag szabadon alakítják ki a tartalmat. Az iskola rendszerben azonban sokkal ellenőrzöttebb a helyzet, szigorúbb és meghatározottabb a tanterv, és Európában el kell fogadnunk, hogy 28 különböző iskola rendszer működik, illetve ennél több is, hogyha még hozzászámítjuk, hogy Németországban a 16 tartomány önállóan alakítja ki a tantervet. Itt az előttem szóló utalt arra, hogy a hagyományos iskola, könyv, vagy tankönyv kiadók egy kicsikét hátrányosabb helyzetben vannak, sőt olyan helyzetben, hogy egyfajta akkreditációra van szükségük ahhoz, hogy a tankönyveket a tantervnek megfelelően állíthassák elő. Az európai szintű kompetenciákkal hogyan tudnánk ezen a helyzeten segíteni, annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni? Hiszen mindannyian tisztában vagyunk a helyzettel, ugyanis több évig is eltart, mire új tankönyvek születnek, és rengeteg diák már rég elavult tankönyvekből kénytelen tanulni, és a digitális tartalmakkal sokkal rugalmasabban lehetne aktualizálni a tankönyveket ami a tanúsítást, tanúsítványokat illeti, ott is figyelembe kéne venni, hogy milyen modulokat fogadhatunk be. Tehát még egyszer, európai szinten viszonylag szűkebb kompetenciákkal hogyan tudnánk segíteni az iskolákat, hogy előbbre léphessenek. Szer úr. Hvala za besedo, spoštovana gospa Hvala tudi za zelo Elnök úr, elnök asszony, köszönöm szépen a prezentációkat, az előadásokat. Nagyon örülök annak, hogy egyáltalán felmerül ez a kérdés. Természetesen semmi újdonság nincs erről ebben, hiszen már tíz éve beszélünk arról, hogy milyen lehetőségek nyílnak a szabad egyetemek kapcsán, illetve a általában az oktatási rendszer megnyitása előtt milyen új lehetőségek vannak. De ugyanakkor azzal, hogy ezt a kérdést napirendünkre tűzjük, sőt, prioritásként fogalmazzuk meg, ezzel azt hiszem hatalmas lépést tettünk meg előre. Ugyanis így nem fogunk többé hátul kullogni a világ egyetemei mögött. A körülmények sokkal jobbak most, annak érdekében, hogy az interoperabilitást, az összekötetést meg tudjuk valósítani, és ezeket a programokat valóban meg tudjuk valósítani. A hagyományos oktatási rendszer kezdi elveszíteni monopóliumát ebben a szektorban, és ez hatalmas változásokhoz vezet. Új didaktikai, illetve pedagógiai paradigmák kialakulása előtt állunk. Nincsen többé az egész folyamat középpontjában többé nem a tanár áll. Régebben ez így volt. Ma azonban a fiatalok megtalálják a szükséges forrásokat bárhol, akár az iskola rendszeren kívül is. Az ICT, az internet és a modern technológiák megváltoztatták az oktatás ügyet. Az új generációk az úgynevezett Nintendo generáció, tehát a modern, a mostani fiatalok már kezdenek kicsit megöregedni, és ők azok, akik a digitális világ kialakítóivá válnak, ugyanakkor nehezen tudják a, felépíteni a gondolkodásukat, hiszen egyfajta patchwork identitást alakítanak ki, mert nagyon sokféle helyről szedik össze a szükséges információt, információt darabokat. Tehát igazából az ő helyzetük sem sokkal jobb, mint a 30-40 évvel ezelőtti generációké volt. Ugyanis hatalmas mennyiségű információt kell átszűrniük, ahhoz, hogy személyiségüket meg fel tudják építeni ebből. Vannak azonban itt más kérdések is, amik máshová vezetnek el. Biztos vagyok benne, hogy az online oktatás rendkívül fontos része lesz a jövőben az egyetemi oktatásnak. Gyakorlatilag a harmadik generációs egyetemekről beszélhetünk ezeknek a kapcsolat, kapcsán. Ez a 3GU azok az egyetemek, amelyek online kurzusokat tudnak majd felajánlani, sokkal előnyösebb versenypozícióba kerülnek, és a jövő oktatási piacán vezető szerephez jutnak majd. De ugyanakkor a kérdések ugyanazok maradnak. A pénz, tehát a források, illetve a jogszerűség. Hogyan fogják tudni vajon ezeket a programokat kialakítani, milyen forrásokból a tagállamok, és hogyan fogják megoldani a copyright és más jogi kérdéseket. Ezek azt, azt hiszem a legfontosabb kérdések az online oktatás kapcsán. Köszönöm. Sajnos a mikrofon nincs bekapcsolva az elnök asszonynál. Nem tudom, hogy ki kíván reagálni. Kamaivat asszony kérdésére szeretnék néhány szót szólni. Itt eh, nem csak a Németországban érvényes eh, tanúsítási és engedélyezési rendszerről van szó, amikor a digitális eh, médiáról beszélünk. Körülbelül tíz éve vitatkoznak erről a témáról a szakértők, a minisztériumok, de egyelőre még nincs, legalábbis az ismereteim szerint egy megfelelő megoldási javaslat. Mit tehet az EU? Erre vonatkozott a kérdése, hogy megkönnyítsük a helyzetet, és egyértelmű szabályokat alkossunk a jövőre nézve. Itt egy szakértői projektre lenne szükség európai szinten, és mindannyian tanulhatunk egymástól a különböző tagállamok tapasztalatait ki lehetne cserélni e tekintetben, és egy olyan új megoldást lehetne találni, amiben egy ilyen eszmecserére sor kerülhetne a tagállamok között. Tehát ezt tudnám javasolni. És ami a digitális tartalmak összekapcsolhatóságát illeti, ez nyilvánvalóan alapvetően összefügg az OR-rel, és ez egy mindenféleképpen észszerű megközelítés. De azt nem lehet biztosítani, hogy minden egyes tanulási modult külön-külön kell engedélyeztetni. Ezt gyakorlatilag senki nem tudná teljesíteni. És gondolom nem vagyok egyedül abban, hogy itt a szolgáltatókat, a szakmai szolgáltatókat kell tanúsítani, engedélyeztetni, akik a, az iskolák számára ilyen tartalmakat biztosítanak, és az ő munkájukat kellene az iskolák szempontjából értékelni és engedélyeztetni. Az akreditálásnál például Nagy-Britániában működik egy hasonló rendszer, ahol is például a továbbképzésben számos szolgáltató működik, eh, részben magánszervezetek, de egy komoly állami ellenőrzés mellett, és őket, eh, minősítik őket, engedélyezik, eh, és ugyanezt lehetne átvinni a digitális tartalmak kidolgozására is. Faltenburg kíván -e szólni még ehhez? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A kérdés arra vonatkozott, hogy az Európai Unió az Egyesült Államok mögött kullog-e, és vajon felzárkózhatunk-e. Nos, hát ezzel kapcsolatban néhány gondolat. Először is a mi oktatási rendszerünk azért nagyon jól, jól szervezett, kitűnő oktatási rendszer, és azt hiszem, hogy továbbra is nagyon jó híre van az egyetemeinknek, tehát nagyon sok egyetem még egyszerűen nem érzi az igényt a váltásra. Ez igazából abból adódik, hogy luxus helyzetben vannak, de ugyanakkor nem igazán félnek még attól, hogy milyen változások következnek majd be vagyis az oktatás nyitásával kapcsolatban. Az Európai Bizottság azért rámutatott arra, hogy mi is fog történni, mi történik, és ez az egyetemekben is, egyetemekben is begyűrűzött ez a gondolatmenet, de ugyanakkor ez pénzkérdés is. És ez nem csak az Európai Unió, hanem bizony az egyetemnek magának kell ebbe investálnia. Az Egyesült Államokban az egyetemek nagyon sokat fektetnek be, akár több millió dollárt egy-egy új program beindításába, nálunk pedig 350 ezer euróról beszélünk, ez hatalmas különbség, tehát ilyen kevés pénzzel, vagy ilyen kis projektekkel nem lehet igazán nagy változást elérni. Az előttem szóló is elmondta, hogy nagy pro- projektekre, nagy programokra van szükség, olyanokra, amelyek tényleg megváltoztatják a helyzetet. Aztán itt van még a nyelvi kérdés, vagy probléma. Az én egyetememben ez nem probléma, ugyanis mi azt választottuk, hogy az összes mesterképzésünk e- angolul van, de nagyon sok európai egyetem még nem döntötte ezt el, és ezzel lekorlátozzák a, azoknak a körét, akik hozzáférhetnek ezekhez a kurzusokhoz. Aztán volt egy másik kérdés, amely az iskola rendszerre vonatkozott, és tulajdonképpen az, egyet, az Egyesült Államokban volt egy olyan példa, amikor úgy döntöttek, hogy ki fogják fizetni a könyvköltségeket a diákok számára, de aztán végül is ezt úgy változtatták meg, hogy ezt a pénzt nem könyvekre, hanem online programokra fogják költeni. És ezzel az valósult meg, hogy sokkal modernebb, jobb anyagok állnak rendelkezésre online, és nagyon sok Egyesült Államokbeli állam másolja le ezt a modellt. Ez talán egy érdekes gondolat lenne Európa számára is. Aztán volt itt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy az egyetemek elveszítik-e monopól helyzetüket. És egy harmadik generációs egyetem alakul ki. És hogy itt a probléma az a finanszírozás, tehát a források, illetve a jogi kérdések rendezése, a copyright. Nos, hát nagyon sok egyetem azt mondja, hogy ezek, ezen okok miatt nem tudják megvalósítani ezt. A mi egyetemünk bizony azt, viszont azt gondolja, hogy megpróbálunk megtenni mindent a lehetőségekkel, amelyek most rendelkezésünkre állnak. Jobb lenne persze, hogyha sokkal nyitottabb lenne a rendszer, de azért a jelenlegi rendszerben is lehet lépni ezt a copyrightra épp úgy, úgy igaznak gondolom, vagy a finanszírozásra, hogyha az egyetem érdekelt egy program beindításába, akkor meg fogja találni a megfelelő forrásokat. Aztán fontos még a jogi kérdések szempontjából az is, hogy hol tartózkodik fizikailag az a diák, aki beiratkozott egy adott kurzusra, ez az ösztöndiak szempontjából is fontos. Mi megpróbáltuk megnézni azt, hogy hogyan tudjuk az innovációt jobban biztosítani. Az Európai Bizottságnak pedig ezt a gondolkodásmódot kellene támogatnia. Yes. <clears throat> try to answer to the whole of... Megpróbálok reagálni az egész kérdésre, hiszen itt a kérdések összekapcsolódnak. Először is Európa lemarad-e? Lehet, hogy általánosságban ez igaz, de azért az is biztos, hogy Európában egy sor MOOC témában, vagy legalábbis nem az előállított MOOC, hanem a MOOC hallgatók számában azért sok területen vezetők vagyunk. Ez persze lehet jó vagy rossz hír, de ez mutatja, hogy igény van az európai lakosság részéről is a nyílt forrású oktatásra. Aztán vannak olyan országok, amelyek a technológia használatában vezetők az oktatás területén, úgyhogy ez a kép azért nem homogén, nem szürke mindenhol. Vannak országok, amelyek példaértékűen teljesítenek az egész világ szintjén. Vannak olyan projektek, amik már most tűzzászlósajó projektek. Említettem az iskolai kapcsolatokat, a testvériskolai kezdeményezéseket. Hát, ez, vannak nagy projektek, amelyek a technológia használatát ösztönzik egyetemű oktatási célra, technológia, tudomány, oktatás, képzés területén. Ezek a projektek már léteznek itt Európában, és az egész világ számára referenciaként szolgálnak mindet előre bocsátva, persze azt is el kell ismernünk, hogy jó lépéseket tettünk, a jelenlegi bizottsági és parlamenti dokumentumok nagy előrelépést kell, hogy biztosítsanak, hogy az eredményekig hogy tudunk eljutni. Természetesen erre a normál válasz az, hogy a tagállamokat kell bevonni, tagállamok eltérnek, stb. stb. Szerintem az európai intézmények fölülről lefelé kell a tagállamokhoz forduljanak, de a bottom-up megközelítést is alkalmazni kell, vagyis azok az érdekelt felek, amelyek itt Európában részt vesznek a szakpolitikai dokumentumok előállításában az ő részükről, és akiknek azért a tagállamokban vannak gyökerei a társult hálózatok, amelyek az oktatókat, amelyek a tanulókat, vagy akár a szülőket képviselik. Nekik fontos szerepe van ezeknek a szervezeteknek abban, hogy a kutatási eredményeket lehessen terjeszteni. Kutatási technológiai területén több mint 20 évig dolgoztam. Sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy a politika gyakorlatilag ezen a területen 20 évi kutatást nem vett figyelembe. Amikor azt mondjuk, hogy nincsenek bizonyítékunk, hát nincsenek nagy számok, de nagyon sok kis, számú, kis számot felmutató bizonyítékunk azért van az oktatás területén a technológia használatára vonatkozóan. Tagállamok, érdekelt felek hálózata, intézményi, vezető szerep kulcsfontosságú. Az iskolák nagyon ellenőrzés alatt vannak. Igen, hozzászoktunk, hogy az iskolák szoros ellenőrzés alatt vannak. De valóban így működhetnek csak az iskolák? Biztos, hogy a jelenkorban nem kellene megváltoztatnunk a minőség megközelítését? Lehet, hogy az ellenőrzés el lehet érni a minőséget, de lehet, hogy a felelősséggel, a felelősség megosztással is el lehet érni. Szerintem van ér arra, hogy megnyissuk a rendszereket. Nem minden amit kontrollálunk, biztos, hogy ellenőrzést kell, hogy kapjon. Végül az innováció kockázata. Nem lenne helyes, ha azt mondanánk, hogyha a technológiát használjuk az oktatásban, akkor a közfinanszírozása lehet csökkenteni a oktatási kiadásokat, hát nem, vagy az oktatási befektetéseket, nem, nem ezt akarjuk. Viszont az igaz, hogy egy új oktatási gazdasági modellt el lehet érni, ahol a specializálódásnak és a racionalizálásnak megvan a maga lehetősége. Ez nem feltétlenül jelent kevesebb tanár, de más szerepeket jelent, más szervezési formát, más együttműködést a, például a felsőoktatási intézmények között fontos az, inf, az a funkció, hogy helyileg el kell látniuk az oktatást. Vannak más iskolák, amelyek excellencia központok, vagy amelyek szélesek körben biztosítanak oktatást, de ezek között együttműködésre van szükség. Hogyha a hely, arra koncentrálunk, hogy helyileg Európa 2000 városa között a legjobban működő helyi egyetem legyen valamelyik, az akkor nem lépünk előre. Lehetnek excellencia központok, de nem lehet 2000 excellencia központ. Döntést kell hozni. Racionalizást kell alkalmazni ilyen értelemben. Az együttműködésen keresztül, nem a kizárással, nem azt javasoljuk. Alapvetően új gondolkodási módra van szükség. És végül, hát mitől tud majd felzárkózni Európa? A média, a figyelem. Amikor valami jót teszünk, akkor azt ismertél kell tennünk. Legyenek zászlós hajó kezdeményezésünk, amelyekről az emberek beszélnek. Mint ahogy mi is ugye egy év óta szinte beszélünk a múkról. Beszél, az emberek beszélnek az Erasmusról, a tanulói mobilitásról de hát az oktatás területén másra is szükség van, hasonlóan jó kezdeményezésekre, amelyek technológián alapulnak, intelligens technológia felhasználáson. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm. Még a bizottság képviselője Ferreira asszony kér szót. Köszönöm, elnök asszony. Néhány szót szeretnék szólni, utána Marco Marcel, a DigiConnect munkatársa folytatja. Azt hiszem, hogy ez a vita ma rávilágít arra, hogy milyen pozitív fogadtatást kapott a munkánk. És egyre kevésbé az a kérdés, hogy miért vitatkozunk erről a kérdésről, és egyre inkább az a kérdés, hogy hogyan foglalkozzunk ezzel. Másfél-két évvel ezelőtt még komoly vitákat folytattunk arról, hogy ez valóban téma, probléma lehet-e Európában. Az elmúlt 18 hónapban tehát komoly előrelépés történt, és sikerült tovább lendíteni ezt a témát, és felkarolni. Először is nagyon fontos, hogy az érintett felek figyelmét felkeltsük és fenntartsuk a téma iránt, és nyilván amikor a bizottság egy közleményt állít össze, akkor a figyelem lankad, vagy a lendület egy kicsikét kifullad, tehát nagyon fontos számunkra, hogy ezt a vitát fenntartsuk, és európai szinten folytassuk tovább. A tagállamokkal is tárgyalunk, az oktatás megnyitásáról, vagy nyílt átételéről. a tanácson belül már tavaly ősszel is napirenden szerepelt ez a kérdés, és igen pozitív jelzéseket kaptunk az olasz elnökségtől is, hogy ezt a témát majd tovább kívánják folytatni, és mennyire elkötelezettek az ilyen reformok iránt. Számunkra természetesen a technológia nem lehet egy öncél, erre több okot hallottunk Doni úr előadásában is, a hozzáférés bővítése, a színvonaljavítása és a tartalmak bővítése nagyon fontos szempontok az oktatás megnyitása területén. Az érdekelt feleknek is meg kell tenniük mindent a színvonal javítása érdekében, tehát itt nem csak a tagállamokkal folytatunk párbeszédet, hanem más érintettekkel is, konkrétan például a kiadókkal. Az előadások során is fontos kérdésként merült ez fel. A kezdeményezés kidolgozásánál több kiadót meghallgattunk Európából, és kétféle módon szeretnénk tovább vinni ezt a kérdést. Először is az infoszok irányelvvel kapcsolatos további munkát illetően, aminek vitája jelenleg zajlik. Itt a szerzői jogok kérdését kívánjuk majd előtérbe helyezni a helyzet azonban nem egyszerű, hiszen meg kell vizsgálnunk az oktatási anyagokkal kapcsolatos speciális kérdéseket, az ezzel kapcsolatos szerzői jogi kérdéseket. A vita meglehetősen összetett, hiszen az irányelv lényegesen szélesebb körű, messze túl mutat pusztán a tankönyvek kérdésén, tehát ezt a kérdést nem lehet egyik napról a másikra megoldani. Várhatóan ez a vita még néhány hónapig el fog tartani. De nyilvánvalóan ennek során a nyílt oktatási anyagokkal kapcsolatos szempontokat mindig is szem előtt kell tartani. A másik szempont és ez talán időigényesebb lesz, arról is vitatkozunk, hogy európai szinten mit tudunk megtenni, mi, milyen lépéseket tudunk megtenni, amihez nincs szükség jogszabályi változásokra. És e tekintetben szintén kiadókkal és más résztvevőkkel tárgyalunk, megvizsgáljuk például az interoperabilitást elősegítő standardokat, és olyan platformok kialakítását, amelyek a megoldás kulcsát jelenthetik. A közlemény elfogadásával előre tudunk lépni, és néhány konkrét megoldást is tudunk javasolni nyárig. És még egy szempont. Itt nem pusztán a tagállamok és más érdekelt felek figyelmének felhívásáról van szó, hanem új programokról is, például az Erasmus Plus programra gondolunk, amelyek új kezdeményezést jelenthetnek. Az új program kapcsán két konkrét lehetőséget szeretnék megemlíteni, amit már a parlament segítségével elfogadtunk, ez a stratégiai partnerséggel összefüggő szempont az oktatásban az innováció elősegítése, a technológia felhasználása ebből a célból. És itt a partnerség az egyik nagyon fontos követelmény az érintett szereplők között. És ebben az összefüggésben a gyakorlati életből kiinduló kezdeményezések kapnak különösen fontos szerepet. Egyrészt a projekteknek van egy nemzetközi vetülete, itt nem csak egy meghatározott régióra vagy tagállamra vonatkoznak. A másik fontos dolog pedig, hogy a partnerségek nagyon fontos, kézzelfogható eredményt, hatást válthatnak ki. És akkor az ennek eredményeit mindenütt, szélesebb körben át lehet ültetni a gyakorlatban az iskolarendszeren belül. Tehát ezeket kívánjuk támogatni, de itt eh, igen széles köre van a megtehető lépéseknek. Egyrészt támogatni kell a eh, tanárokat a technológiák eh, alkalmazásában, a tartalom javítása kapcsán is alakulhatnak ilyen partnerségek, vagy az egyetemi oktatás kapcsán, úgyhogy meglehetősen széles kört lehet támogatni. A lényeg az, hogy a ráfordításoknak kézzelfogható eredményeket kell hozniuk. Másodszorban a szakpolitikai kísérletek a másik lehetőség, és ez összefügg számos ma elhangzott megjegyzéssel is, ami a beruházások felfuttatását illeti. A projekteket általában nemzeti hatóságok kezelik, ezeknek konkrét iskolákban, oktatási intézményekben jelentkezik a hatása, mégpedig széles körben. jelenlegi felhívásban a transzverzális készségekre helyezzük a hangsúlyt, Úgyhogy vannak lehetőségek a programon belül. És az egyik érdekes haszna az új struktúrájú programnak a rugalmasság. A 2014-es munkaprogramban is megjelenik mindez. A technológia felhasználása az oktatási rendszeren belül innovatívabb kellene, hogy legyen, előremutatóbb a pedagógiai munkában. Tehát még egyszer, a lehetőség megvan. Overwhelmingly present compared to past különösen, hogyha a korábbi múltbeli oktatási programokkal hasonlítjuk össze. Két szempont hangzott el, amit külön szeretnék kiemelni. Az egyik az volt, hogy európai szinten mit tudunk tenni, miben tudunk élenjárók lenni Más régiókkal szemben nálunk megvan a kölcsönös elismerés a az oktatásban a, kölcsön, a diplomák kölcsönös elismerésének hagyománya, a bolonyai folyamat is már két évtizedre tekint vissza. Minden esetre ez az a terület szerintem, ahol Európa előtte jár a világ más régióinak. És ezt a tapasztalatot kellene felhasználnunk az online tanulás és a digitális tanulás kapcsán is. Az online oktatásban megszerzett tudást és készségeket nem szabad elkülönülten kezelni, illetve ezek kölcsönös elismerését a már jelenleg működő rendszerhez képest. Úgyhogy ez olyasmi, amivel csak mi rendelkezünk a világ többi részéhez képest. A másik terület a hivatásos szakmai szolgáltatók akreditálása, a szakértők itt némileg eltérő véleménynek adtak hangot, itt például elhangzott, hogy nem kell minden egyes részletet ellenőrizni. Mit tehet Európa? Mi úgy gondoljuk, hogy bizonyos minőségi paramétereket írhatnánk elő, és ezzel biztosíthat, lehetne biztosítani azt, hogy mit jelent a megfelelő, elfogadható színvonal az a nyílt oktatási anyagok kapcsán. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a tartalom minden apró részletét ellenőrizzük és előírjuk. Úgyhogy e tekintetben úgy gondoljuk, hogy egyfajta minőségi keretet kellene kialakítani, és nem feltétlenül egy kötelező akkreditációs rendszert, vagy egy szigorúbb rendszert alkalmazni. E tekintetben persze nyitottak vagyunk, és épp úgy, ahogy az üzleti modellek kapcsán elhangzott, ha jól értettem, hogy Hollandiában a tanulók támogatásban részesülnek, ha Hollandiában folytatják a tanulmányokat. Az online kurzusok esetében azonban ez a fajta fizikai határ megszűnik, úgyhogy ezek a kérdések még nyitottak, és azt hiszem, hogy még jó darabig nyitottak is maradnak, de mindenféleképpen foglalkozunk ezekkel a miniszterekkel közösen, hiszen egy olyan európai térséget igyekszünk kialakítani, amelynek kereteiben kölcsönösen elismerhetjük az online képzés is, vagy képesítéseket is. Rátérve a mukokra, itt Néhányan eh, elmondták, hogy ez egy eh, felkapott divat, ami majd eh, ki fog múlni. Véleményünk szerint azonban ez nem igaz. Ezzel számolnunk kell a jövőben, hiszen a technológia lehetővé teszi, hogy ilyen jelenségek állandósulhassanak. Itt természetesen a tanúsítás kérdése szintén felmerül, Jelenleg 1368 MUK működik világszerte, ebből egy alig több mint negyede európai. Tehát ami a kínálati oldalt illeti, egyelőre mi még nem járunk az élen. Természetesen a keresleti oldalon, mint ahogy az egyik szakértő elmondta, az európaiak a legnagyobb felhasználói a mukoknak. Tehát van egy tudásszomj Európában, és ezt nem feltétlenül formális iskolai keretek között igyekeznek az emberek kielégíteni. Tehát van kereslet, és éppen ezért mindenféleképpen foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel. És akkor most átadnám a kollégámnak a szót. Igen, csak szeretném is üdvözölni a hozzászólásokat és a mai vitának a megszervezését. Lenne egy megjegyzésem kiegészítőként arra vonatkozóan, hogy a kutatói forrásokat jobban kéne felhasználni, ugye az elmúlt 20 évben fölgyűjt tudást. Igen, ismerjük, és továbbra is Fontosnak tartjuk az innováció kutatás ösztönzését, az új keretprogram is ösztönzi ezt a bottom-up alulról fölfelé történő megközelítést a nagy projekteknél. És, és egy a tudás a kutatási eredmények szélesebb kör, körül szétterjesztésébe is befektetünk, hiszen ez hozzá kell, hogy járuljon a te- oktatásban is a technológia felhasználás terjedéséhez. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Az az igazság, hogy sajnálom, hogy nem voltam itt a meghallgatás elején. Mindenesetre az összes hozzászólás azt bizonyította, hogy az Európai Bizottság olyan kérdéssel foglalkozott, amit úgy tűnt, hogy nem a gyakorlatilag lefordítani. De hát ezekkel a kérdésekkel kell, hogy foglalkozunk. Nagyon sok idő eltelt, és most már muszáj tényleg a gyakorlatra áttérni. Tudjuk, hogy a technológiai újdonságok, főleg a ITK, nagyon-nagyon sok lehetőséget kínálnak és ezért nagyon helyes, hogy a bizottság erre a témára hmm. koncentrált. Ez, és mindez a lehetőség, amit nem használunk, ezt az összes ezt igénylő területen és minden szinten használni kívánjuk az oktatási rendszerben, az iskolákban, a folyamatos képző, szakképző intézményekben, és persze mindenek előtt az egyetemeken. De hát mit tehetünk mi Európai Uniós szinten? Több alkalommal elmondták, önök is, hogy nagy dolgokat nem tehetünk, beszélhetünk a témáról egyrészt, elismerést adhatunk ennek a témának, megpróbálhatjuk legyőzni az ellenállást a saját országainkban, meghívhatunk szakértőket, akik a saját tagállami helyzetükről beszámolnak, illetve a saját szakmájuk alapján információt adnak a számunkra, és aztán levonjuk a szükséges következtetéseket. Vagyis reményt kell, hogy keltsünk. Tudjuk, hogy nagyon sok tennivaló van, de azt is tudjuk, hogy a kompetenciánkból, az illetékességünkből nem léphetünk ki. Ajánlásokat tehetünk, de nem rendelhetünk el semmit. A Lisszaboni szerződés és egyébként a Maastrichti szerződés ezt tartalmazta, szubszidiaritás feladatává teszi az oktatást. De nagyon fontos, hogy mindannyian ismerjük a technikai környezetet, technikai lehetőségeket, és mindaz, amit teszünk a kutatás területén, azt más területekre is átvihessük. Végül minden résztvevőnek kívánom, és azt kérem tőlük, hogy vigyék haza ezeket a projekteket, beszélnek a miniszterekkel és a miniszterek ülése is a prioritások közé vegye föl ezt a témát. Önök tudnak beszélni a kutatásra, oktatásra foglalkozó miniszterekkel a tagállamokban. A közlemény elejétől kezdve hangsúlyozta, hogy ez a folyamat lassú, hogy a téma nehéz, és a közeljövőben nem fogunk hatalmas lépéseket tenni. Kis lépésekkel kell előre haladnunk, Figyelembe kell vennünk mindaz, ami ma elhangzott, a szerzői jogi kérdéseket és egyéb témákat is. Mecher úrral együtt nagyon jól tudjuk, hogy mi is történik Németországban a kiadók területén, a tankönyvek kiadása területén. Ugye a helyzetet nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Nagyon sok munkát koncentrálnak egyébként ezek a tankönyvek is, és most az is fontos, hogy ne csak az új technológiákkal foglalkozunk. Minden esetre olyan területre kezdünk lépni, ahol nagyon sok mozgás történik, sokat tudtunk meg ma, köszönet az összes szakértőnek, köszönet mindenkinek a részvételért, köszönet az Európai Bizottságnak is, hogy elmondták a véleményüket, és mindenkinek nagyon jó munkát kívánok, ezzel bezárom a meghallgatást, és gondolom magát az ülést is ezzel lezárom, persze lezárom az ülést is, és most koordinátor ülés lesz. Vagy az holnap lesz?